Okay, dear colleagues, I think we can, uh, we... Kedves kollégák, szerintem kezdhetjük is a mai ülésünket. Ez az utolsó meghallgatásunk. Lesz majd még a biztossal egy ülésünk és egy jelentésünk, hogyha minden igaz, akkor ez a mostani utolsó igazi meghallgatásunk. Elnézést a hangom miatt. Nagyon gyengem a hangom úgyhogy nem tudok kiabálni, kérem, hogy ne is kiabáljanak önök sem velem. Ma 15 nyelven van tolmácsolás, és még mindig webben lehet követni minket, nincsen papíralapú dokumentumunk. 205 módosítót kaptunk, és 100 a jelentés tervezethez, és 181-et a az ajánlás tervezetekhez, majd 9-én, február 9-én fogjuk ezeket vizsgálni, még a február 28-i végső szavazás előtt, vagyis a az előadók és az árnyék előadók, hát nagyon sok munka vár rájuk, de bízom benne, hogy meg fognak ezzel birkózni, és a kompromisszumos módosítókat be tudják majd nekünk mutatni. Van esetleg megjegyzés, hogyha nincs, akkor szeretném folytatni a meghallgatással, és üdvözölném az Audi képviselőit. Örülünk, hogy itt vannak a mi szakbizottságunkban. Itt van velünk Florian Hoiberger úr, nem, nem, nem könnyű ki, kiejteni ezt a nevet, aki ő a technikai szolgálatnak a vezetője, és Oliver Hoffman pedig szintén a Saudi egyik vezetője. Szeretném emlékeztetni a képviselőket, hogy írásban megkapták a vá- az írott válaszokat az írásbeli kérdésekre az auditól. Ezt mind megtalálják a dossziéjukban, de gondolom, hogy mindannyian már is olvasták őket. Mint mindig, most is maximum 1 óra 40 percben fogunk, fogjuk a meghallgatást lefolytatni. Szeretnék mind a kettejüknek mm, megadni a lehetőséget arra, hogy a bemutatkozó szavakat mondjuk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselők. A kollégámmal együtt az Audi igazgató tanácsának vezetője megbízásából, Rupert Stadler professzor úr nevében szólunk. A kollégám eh, Oliver eh, Hoffman és Florian Heuberger a kollégám. És eh, itt először is szeretnénk közösen és röviden az már említett témákról szólni, és teljes mértékben csatlakozunk dr. Eichhorn úr által tett megjegyzésekhez, aki a VFA, Favai koncern kutatásért felelős vezetője. A kipofogás, kapcsolatos tematika nagyon sok fogyasztót feltühített, és ezt a témakört mi is egyértelművé kívántuk tenni. Az első lépésben először is technikai műszaki segítségnyújtásra törekedtünk, és ezzel párhuzamosan igyekeztünk tisztázni a felelősséget, és hogy hogyan adódhatott elő ez az eset. És az ilyen felvilágosítási segítségnyújtás mellett harmad sorban pedig szeretnénk az egész témakört a kipugázokkal kapcsolatosan a legőszintében nyilvánosság elé tárni. És itt szem előtt kell azt is tartani, hogy a megfelelőséggel kapcsolatosan új mechanizmusokat vezettünk be, és a munkatársainkat is arra kértük, hogy hallassák a hangjukat, hogyha bármi is a joggal, a törvényekkel vagy a morállal ütközik. Nagyon fontos, hogy az ügyfelek és a nyilvánosság bizalmát visszanyerjük. És ezt az utat kívánjuk bezárni, hiszen az Audi tulajdonosok hisznek a piacunkban. És itt több ezer ember munkahelyéről is van, szó van. Tisztelt képviselők, Eichhorn doktor úr már 2016. júliusában elmondta, hogy az autóipar világszerte azzal küzd, hogy nincsenek egységes szabványok, és ez komoly ráfordítást, komoly költségeket jelent számunkra, hogy az egyes országok specifikációjának megfeleljünk. Több száz részletről van itt szó a különféle crash tesztek követelményeivel kapcsolatosan, vagy a kipufogógáz előírásokkal kapcsolatosan. Egy évtizeddel ezelőtt az EU a CO2 körül domborította ki a témát, az USA számára a nitrogén kibocsátás volt a fontos, és ezek eléggé eltérő előírásokat eredményeztek, illetve célkitűzéseket. Anélkül, hogy az engedélyezés egységes lenne, nem lehet megfelelő motorizációt biztosítani egységesen. És a következő, ami számunkra nagyon fontos, hogy a jogszabályalkotás területén ön is vegyék figyelembe, hogy egy gépjármű életciklusa körülbelül 7 év, és ezt még megelőzi egy körülbelül 5 éves fejlesztési fázis, ennek következtében tehát egy gépjármű projekt hez, annak lebonyolításához legalább 12 évre előre látható szabályozási környezetre van szükség. Ez egy nagyon fontos kérdés a tervezés biztonságossága szempontjából, és ezt az önök kérdései is érintették, ugyanis az egész autóipar számára ez a biztonság nagyon fontos. Egyrészt új technológia, technológiákat akarunk kifejleszteni, másrészt pedig a e, meglévő technológiával a jövő számára megfelelő bevételeket is kell biztosítanunk, és e, nagyon fontos, e, hogy megfelelő jelzéseket, egyértelmű jelzéseket kapjunk a jogalkotók részéről, megfelelő ütemterveket kell kapnunk, és megfelelő jelzést kell az ügyfelek is kapjanak, ha például gondolunk az elektro autó fejlesztésekre, ezt a folyamatot is meg kívánjuk gyorsítani. Ahhoz, hogy megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezésre, ehhez is biztonságos információra van szükség, majd erről a kollégám fog bővebben szólni. Itt mi ezt a tyúk tojás problémát mindenféleképpen fel szeretnénk oldani. A Volkswagen, a Porsche és az Audi éppen ezért a BMW-vel, a daimler és a Forddal közösen egy vegyes vállalatot jelentett be, és arra törekszünk, hogy gyors töltő hálózatot építsünk ki az európai út utakon 2017-től kezdődően 400 ilyen pontot fogunk kiépíteni, és 2020-ig több ezer nagy teljesítményű töltőpontot fogunk biztosítani, ami maximálisan 350 kW-os teljesítményt biztosít. Ez egy 500 kilométeres bejárható útvonalat jelent a használók számára, amikor egyébként is megállnak egy kávé szünetre. Egyetlen egy vásárló sem elégszik meg egy pót megoldással és éppen ezért a 400 kilométeres távolság számunkra elfogadhatatlan. Tisztelt képviselők, nyolc üzemünk üzemel egész Európában, és egész Európában több mint 80 ezer embert foglalkoztatunk. Olaszországban mi vagyunk a 25 legnagyobb foglalkoztató között az egyik, és Magyarországon a legnagyobb külföldi munkaadó, illetve befektető, beruházó. És itt Brüsszelben 2018-tól kezdjük meg az első elektroautó gyártását, és összesen itt 2500 munkatársat foglalkoztatunk. A kipufogókász téma körében elfogadtunk egy új stratégiát, a 2025-ös stratégiánkat, hiszen a digitalizáció és az urbanizáció mellett a fenntarthatóság is rendkívül fontos. 2020-ig már három elektromodellt jelentettünk be, és 2018-ban a felső kategóriában egy elektroterepjárót fogunk elkezdeni gyártani, ami egy nagyon fontos jelzés lesz, és ezt itt Brüsszelben tesszük Európa számára. 2019-ben pedig egy sport elektrolimuzint vezetünk be, és 2020-tól pedig a kis autógyártást is megkezdjük. 2021 től pedig teljes elektronizációra fogunk áttérni. Természetesen a helyszín kérdése felmerül. Miután itt a brüsszeli gyártás beindult, a németországi Ingolstadt és Neckerszulmi helyszínek jönnek szóba. Az elektromotorokhoz lényegesen kevesebb alkatrészre van szükség, mint a belső égésű motor meghajtású autókhoz és a, az erőátvitel ugyanakkor legalább annyira bonyolult. A munkakörök is egyre diversifikáltabbak lesznek, ehhez viszont speciális képzésre van szükség, ezt kívánjuk mi az Audi Akadémián biztosítani, illetve együttműködünk szakiskolákkal is. Tisztelt képviselők, egy elek elektromos jövő irányában nagyon fontos, hogy az ügyfeleket is bevonjuk, mint ahogy már említettem, nagyon fontos, hogy a megbízhatósága, az alkalmassága az ügyfelek számára továbbra is biztosított legyen, mint központi szempontot. És éppen ezért kifejlesztettünk egy úgynevezett plug-in hibrid modellt, aminek a a, ami egyrészt ugyanolyan bejárható távolságot tesz lehetővé, mint a belső égésű motoros autók, a mindennapi használatban pedig az emissziómentes ség biztosított maximum 50 kilométeres távolságig. Itt regeneratív üzemanyagokat, megülő üzemanyagokat kívánunk felhasználni, és egy olyan modellt fejlesztettünk ki, gázüzemű modellt, ami az úgynevezett G-tron, és ezt a Genfi autó kiállításon fogjuk bemutatni. A foszilis földgáz segít, földgázzal meghajtott járművek kb. 20%-kal kisebb CO2 kibocsátást jelentenek, és a töltőállomás hálózat már megvan, és további lépéseket kell tenni a piaci részesedés erősítésére, növelésére, ehhez pedig megújuló energiaforrásokból előtett gázt kívánunk alkalmazni, aminek révén akár 80%-kal is csökkenthető a CO2 kibocsátás. Ezt pedig úgy kívánjuk elérni, hogy a szélerőművek többlet áramát, többlet energiáját fogjuk felhasználni, és több millió autó számára biztosítunk így üzemanyagot. Természetesen az így kínálkozó potenciált, lehetőséget ki is kell aknáznunk, és a az Audi 2013 óta az első Power to Gas üzemet hozta létre. Ez a fejlesztés konkrétan 50 ezer tonnával kisebb CO2 kibocsátást tesz majd lehetővé, ami teljesen egyértelműen környezetbarát megoldás, és jól példázza, hogy a motorok, az ilyen motoroknak megvan a létjos, létjogosultsága a stratégiánkban. Egy a CO2 kibocsátásra vonatkozó új szabályozás kapcsán, ami 2020-tól lenne érvényes, fontos, hogy az ilyen innovatív üzemanyagokat felhasználó motorok is elismerést nyeljenek, mint megoldás, és ezáltal el tudjuk érni a párizsi célkitűzéseket is. És ezzel köszönöm a figyelmek, figyelmüket, végére értem a prezentációmnak. Az elmúlt hónapokban mi komoly figyelemmel kísértük az önök munkáját, és reméljük, hogy a mostani megbeszélés is ehhez hozzájárul, és ebből a szempontból a mostani meghallgatás rendkívül fontos, hogy itt kicseréljük az érveinket, és egy jövő orientált megoldást találjunk, hiszen Európa egy nagyon fontos helyszíne a jövő fenntartható technológiáinak kifejlesztés szempontjából most pedig rendelkezésre állunk, várjuk a kérdéseiket. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much for these, um... Köszönjük szépen a bevezető hozzászólásokat. Most következik a meghallgatás. Elsőként Gizéke úrnak, az előadónak adom meg a szót. Ah, ich dachte, es wäre meine Stimme, wie bei der Vorsitzenden. Azt hittem, ez a az elnök mikrofonja. Köszönöm szépen a lehetőséget, Hajbeger és Hoffman urak, köszönöm, hogy elfáradtak ma ide. És eh, említette az elején a prezentációnak, hogy vissza kell nyerni a vásárlók bizalmát, a FAUV-t és az Audit is meghívtuk, és egy közbenső megjegyzés eh, itt pozitív példákat említett, de én más példákat is, például az Opel-t említeném, akik nem voltak hajlandók elfáradni a bizottságunkhoz. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ettől a kérdések könnyebbek. Egy másik gyártóra szeretnék hivatkozni, és a fiattal kapcsolatosan is felmerült a kérdés, hogy 22 perc után meg, módosítani fogják a technológiákat, de ezt az, azzal járna, hogy a teljesítmény csökkenne. Mi azzal érveltünk, hogy a bizonyos teljesítmény a motorok esetében mindenféleképpen fontos lenne. Nem tudom, hogy az Audinál vannak-e hasonló jelenségek vagy problémák, hogy egy bizonyos időtartamon belül a CO2 kibocsátás csökkentése miatt a teljesítményen is csökkenteni kell. Először is a versenytárs nevében nem kívánok nyilatkozni, nem ismerem a technológiájukat, tehát én nem szeretném értékelni az ő mm, kibocsátási, kibocsátás csökkentési rendszerüket. A kérdése válaszul. Vannak olyan helyzetek, amikor a meghajtás tekintetében a motort bizonyos tekintetben védeni kell, és bizonyos nem a funkciókat korlátozni, hanem bizonyos fizikai értékeket kell figyelembe venni, ami az alkatrészeket illeti, tehát a motor védelméről is gondoskodni kell. Az és ennek következtében az AGR rátát csökkenteni kell. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy visszafogottan reagál erre. Itt, ha egy olyan modellről beszélünk, ami egy kritikaért az Audi 3-ról beszélek 2016. augusztusában, az a3 esetében a kipufogáz tesztet végeztek, és különböző hőmérsékletek mellett különböző értékeket mutattak ki, és volt egy leállító mechanizmus is. Nem tudom, hogy itt az A3 esetében hogyan kellene úgy módosítani, hogy a határértékeket, az EU-s határértékeket be lehessen tartani. Itt most konkrétan az A3-ra kérdezett rá, ez minket is foglalkoztat. Meg voltunk győződve, hogy ez a jármű nem rendelkezik ilyen stopoló vagy leállító mechanizmussal. Belső méréseket végeztünk, és most ismét elvégezzük a teszteket, megvitattuk a fejlesztőkkel, és pénteken arról tájékoztattak minket, hogy, hogy kapcsolatba léptek a JLC-vel, és visszavonták a meleg teszt melletti eredményeket. És végezetül alsó százországi képviselőként engem különösen érdekel, hogy Veltében önök rendelkeznek egy kutató központtal. A kérdésem, hogy mikor számíthatunk a kutatási eredményekre, mikor gondolják, hogy a termékek piac éretek lesznek és itt a CO2-re gondolok, illetve egyéb káros anyag kibocsátásokról. A piaci érettséget mikor érik el, tehát ez a kérdésem. A Veltében lévő központunk a 13-13-as sorozatot már késznek nyilvánította, és nemrég jelentették be, hogy az A4-es és az A5-ös sport modell gáz változatban is meg lesz rendelkezésre fog állni. Thank you very much, uh, Madam Chair, and... Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az uraknak is, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek az utolsó meghallgatásra az EMI szakbizottsághoz. Nagy érdeklődéssel olvastam az írásos kérdéseinkre adott válaszaikat, és az ütötte meg a szememet, hogy a szeptemberben nyilvánosságra hozott utalások arra vonatkozóan, hogy ki vett inkább részt a dízelbotrányban, mint ahogy gondoltuk. Szóval, hogy erre önök nem reagáltak. Van értelme bármit kérdezni önöktől ezen állításokkal kapcsolatban, vagy erre most sem fognak válaszolni? Then I can save time. Mert akkor megtakaríthatom ezt az időt magunknak. Wenn Sie über den V6 TDI-Motor sprechen. Hogyha itt most az Audi motorról beszél, akkor konkrét választ egyelőre nem tudunk szólni. Az USA hatóságokkal <clears throat> egyelőre még nem beszéltük meg ezt a témát. Thank you, thank you. My other Rendben, köszönjük. A másik kérdésem az ötödik kérdéshez kapcsolódik. Ebben önök azt mondták, hogy az autók hardware alkatrészei általában ugyanolyanok Európában és Amerikában. Ezek azok az autók, amelyeknek a széndiokszid kibocsátásával szabálytalanságok történtek, mi a helyzet az európai piaccal? Tehát ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy a nitrogén oxid szabványok Amerikában szigorúbbak, mint Európában. Tehát ugyanazt a technológiát használják, és ez azt jelenti, hogy Európában önöknek nagyon könnyű megfelelni a szabványoknak? Ich beantworte die Először is arra a kérdésre vonatkozóan, ami a meghatásra vonatkozik. Itt a hardware esetében ugyanezt a technológiát alkalmazzuk, de más applikációk mellett mások a vásárlói igények Kínában vagy Európában és az USA-ban, tehát mások az alkalmazások. Ami pedig a nitrogén kibocsátást, nitrogénoxid kibocsátást illeti, az USA beli szabályozás kapcsán nem ugyanazt a konfigurációt alkalmazzuk, ugyanis ott az ottani szabványoknak kell megfelelni, más jogszabályok érvényesülnek, tehát éppen ezért nem tudjuk ugyanazt a technológiát alkalmazni, mint Európában. Tehát még egyszer itt az alkalmazásban van elsősorban eltérés. But it is relatively easy due to the... De ez viszonylag könnyű, tekintve, hogy önöknek már rendelkezésre áll az a technológia, ami az európai nitrogénoxid technológiák szabályoknak is megfelel. Tehát ez valóban így van? Mint amint említettem, itt nem egy amerikai technológiáról van szó, amit Európában alkalmaznánk, és akkor azt mondanánk, hogy ezt bárhol lehet alkalmazni. Ez lényegesen egyszerűbbé tenni az életünket, ha így lenne, de hát számos egyéb szempontot is figyelembe kell venni, éppen ezért egész egyszerűen egy az egyben nem tudjuk alkalmazni az amerikai motorokat Európában, ugyanis mások a jogszabályok. Okay, thank you. Um, Rendben, köszönöm. Ami a különbségeket, illetve jogszabályzásbeli különbségeket, azt látjuk, hogy nagyok a különbségek az Egyesült Államok, illetve Európa között. Az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy a, a jogszabályok betartatása szövetségi szinten sokkal szigorúbb, és ide egyelőbbek a feltételek, míg az Európai Unióban politikai, illetve tagállambeli befolyásolásokat láthatunk. Önök vállalkozásként melyik rendszert részesítik előnyben, az amerikait vagy az európait? Sie haben recht, dass es... Igaza van, különbségek vannak az USA beli és az európai szabályozások között. Nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Ön Európát képviseli, tehát önnek, politikusoknak kell eldönteniük, hogy melyik a jobb megoldás. Mi mindkét rendszernek próbálunk a lehető legmesszebb menőkig megfelelni. Kárenc. Kárenc úr. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Egy kicsit beszéljünk a jövőről. Most uh, új uh, menetteszteket uh, fogunk folytatni. Az új rendszer és az új tesztek meg fogják vajon oldani a dízelautók uh, NOx kibocsátását? Meg, megoldja ez ezt a problémát? Mit der Einführung der az új ö, jogszabály bevezetésével ez számukra nagyon fontos, mint gyártók számára. Ez olyan szabályozást jelent majd számunkra, ami meghatározza a valós üzemben tartás tekintetben a kibocsátási értékeket, illetve hogy mennyiben lehet ez, ezt túlépni. Ezt a vitát mindenféleképpen le kell folytatni, hogy a tényleges kibocsátási érték mennyiben térhet el a teszt körülmények között mért kibocsátástól ez egy komoly műszaki kihívást jelent számunkra. In, the coming years, I don't know. De a következő években, nem tudom, mondjuk 15-20 év múlva, hogyan látják az önök vállalata, illetve az ipar, az a dízel személygépjárművektől elmegy más irányokba, vagy ez még mindig érdekes lesz a fogyasztók számára? vagy mondjuk, ahogy már a bevezetőiben is mondta, inkább az elektromos autók irányába fognak elindulni. Látjuk, hogy a kis dízelautók is elképzelhetőek, tehát hogy lesz ez a jövőben? Lesz még dízel, vagy a dízelt maguk mögött hagyják a kibocsátás és más kérdések miatt? Generell möchte ich sagen, Általánosságban azt mondanám, hogy a jövőben is a dízelt a meghatás technológia részeként tekintjük, hiszen ez az hatékonyság, illetve az alacsonyabb fogyasztás miatt még mindig közkedvelt, és ezt természetesen differenciáltan fogjuk kezelni. A kis modelleknél fog nem biztos, hogy gazdaságosak, hiszen ami a teljesítményt illeti, itt kisebb a költséghatékonyság. A távolsági járműveknél a dízel technológiát tovább kívánjuk fejleszteni a jövőben, és itt úgy kell kialakítani ezt a technológiát, hogy a megfelelő CO2 értékeket tartani tudjuk, ezek eléggé ambiciózus célkitűzés. Röviden még 2025-ig a flottánk 25%-át az elektromos autók fogják adni megfelelő feltételek mellett, és itt már említettem a gáz üzem továbbfejlesztését, erre is törekszünk. Még egy kérdésem lenne. Arra reagálnék, amit az egyik társelőadó kérdezett. Az Egyesült Államokban sokkal szigorúbbak a környezetvédelmi előírások, mint Európában. Meglátjuk, hogy a következő öt évben mi lesz majd, de ha én egy dízel Audit akarnék venni az Egyesült Államokban, betenném egy konténerbe és elhoznám Európába, és utána tesztelnénk az abgas tesztel, akkor átmenne ez az autó, vagy nem menne át? Well, or would, I, would I be able to go to RDE and, and, and everyone would be amazed how low the uh, emission? Ha elmennék teszteltetni, akkor mindenki megdöbben, hogy milyen alacsonyak a kibocsátási értékek, vagy nem? Das, uh, importieren von, von einem US... Tehát az USA-ból történő autóimport más okok miatt sem lehetséges. Itt arról van szó, hogy az USA-ban nincsen RDE szabályozás, ott az úgynevezett ötciklus szabályzás létezik, ami azt jelenti, hogy az amerikai menetprofilt fedik le azzal a szabályozással. Az RDE jogszabálynak ez nem biztos, hogy megfelelne, de én ezt most műszakilag nem tudom megválaszolni. Természetesen vannak más okok is, amiért, ami miatt az USA-ban gyártott rakétát sem lehet Európába importálni. Bonafa asszony. Euh, merci, merci d'être euh, devant nous. Köszönöm, köszönöm, hogy itt vannak. Még akkor is, hogyha nem csak, a, nem csak hogy részt nem csak hogy a módosítóknak a begyújtásának a tedeje már lejárt, és a jelentésnek a ténye is lejárt, és így nem nem nagyon fog ez a mai meghallgatás nagyban kihatni a, a jelentésre. Amit Hoberger úr mondott az amerikaiakkal kapcsolatban, vagyis ezzel kapcsolatban, hogy az amerikaiak a nitrogénoxidokra um, fókuszáltak, míg itt Európában inkább a széndiokszidra. De hát ez um, ugye tíz év alatt a helyzet sok, itt sok, sokat változott az idő, úgyhogy ezt szeretném megérteni, ezt próbálom megérteni, hogy miért lehet az, hogy tíz évvel mindezután még mindig ott tartunk, hogy majd meg fogunk felelni a 2007-es előírásoknak. Miért? Miért kellett ehhez tíz év? Esetleg azért, mert az európai jogszabályozás mm, eléggé rugalmas ahhoz, hogy önöknek tíz évet hagy arra, hogy megfeleljenek annak? Diese Frage möchte ich kurz beantworten. Röviden válaszolnék erre a kérdésre. Én már a bevezetőmben is elmondtam, hogy egy jármű átlagos élettartama a használatban 7 év, ehhez még hozzá kell számítani legalább 5 éves fejlesztési időszakot, tehát ez összességében 12 évet jelent. Tehát amit ma kifejlesztünk, annak kapcsán előre kell látnunk, hogy 12 év múlva milyen lesz a szabályozás. Ez gyakorlatilag nem lehet, hogy egy 12-15 évvel ezelőtt kifejlesztett modell teljesen átépítsünk, átalakítsunk, akár a motorról beszélünk, akár a kipufogó gázzal kapcsolatos technológiáról. Úgyhogy itt ez egy nagyon kényes kérdés. Csak hogy ezeket a szabályokat az amerikai piacon be kellett tartani. Ezt a kérdést mert feltette az egyik kollégám. Nem lenne Értem, értem, hogy a piacokon piacattól függően a fogyasztók, a vásárlók nem ugyanazt várják el, de a levegő minőség szempontjából gondolom jó lenne, hogyha betartanák a legalacsonyabb normákat, legyen szó széndiokszidról, vagy részecskékről, vagy nitrogénoxidról. Jó lenne, hogyha minden egyes országban betartanák ezeket a szabályokat, hogy a levegő jobb minőségű legyen, nem? Das ist, das ist richtig und Igen, ez így van az audit célja, mi prémium gyártók vagyunk, és igyekszünk a legjobb technológiákat alkalmazni a gyártásban. Itt vonatkozik ez a meghajtó egységre épp úgy, és Heiberger úr már említette, hogy a gyakorlatban a járművek használati életét figyelembe véve ezt nem lehet egységesen kezelni előre kell tekintenünk, és az átállási időt is figyelembe kell vennünk. Természetesen nekünk jó lenne, hogyha a világszerte egységes technológiát alkalmazhatnánk, de itt csak megelintenék egy példát, az üzemanyag minőség miatt sem tudunk egységes technológiát alkalmazni, és ezért minden egyes régióhoz igazítva kell alkalmaznunk a technológiákat. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Én szeretem a jövőt kémlelni, mert nehéz a múltba nézni, hogyha nem tudjuk a legfontosabb kérdést megbeszélni, vagy ha, hogyha önök nem adnak nekünk erről több információt. Azt mondták önök, hogy körülbelül 12 évbe telik egy új autót kifejleszteni és az utakra jutatni. Ez egy elég hosszú idő. Ha megnézzük, hogy milyen gyorsan változik a piac jelenleg, és amióta 2015. szeptemberében eh, kipattant a Dieselgate botrány. Eh, nagyon sok olyan beruházási döntést eh, látok, amit a nagy autovállalatok megváltoztatnak. Sokkal szigorúbb kibocsátási jogszabályokat látok például Kínában is, ami sokkal messzebbre mutat, mint Európa. Azt önök már jelezték, hogy mi a tervük néhány éves távlatban az elektromos és más környezetbarát autókkal, de tudnának egy kicsit többet mondani arról, hogy mi várható a jövőben? Azt gondolom, hogy ez a 12 éves időtartam nem lesz majd fenntartható a jövőben, hiszen sokkal gyorsabban változnak a dolgok. Hogyan változtatták meg önök a beruházási döntéseiket 2015. szeptemberre óta a dízelbotrány következtében? Az generell Nálunk a vállalatunknál számos dolgot megvizsgáltunk a beruházásaink kapcsán, és a közeljövővel foglalkoztunk elsősorban. A kollégám említette, hogy 2025-ig a flottánk 25%-a tisztán elektromos jármű lesz, ez pedig azt jelenti, hogy 75%-ának a flottának lesz belső égésű motoros meghajtása, és nem fogunk ugyanannyi ilyen jellegű járművet piacra dobni tíz év múlva, mint ma. És ha ezt az összetételt akarjuk elérni, akkor arra is gondolnunk kell, hogy az elektromos járművek esetében a gázmeghajtás hogyan jöhet szóba, vagy a hibrid meghajtás. Az a teljes flottánkat részben kívánjuk villamosítani, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a jövőbeli kibocsátási szabályozást már most körülbelül megismerhessük, vagy előre tudjuk látni, hogy esetleg egy új platformba kell-e beruháznunk, hogy megfeleljünk ezeknek a szabályoknak. Ez az a dilemma, ami mi alatt, ami el, előtt állunk jelenleg. És kiegészítésképpen, ami a beruházásokat illeti, a mi vállalatunk igen komoly beruházásokat valósít meg ezekben a technológiákban. És Hoffman úr is már említette, hogy itt Brüsszelben egy 50 kilométeres hatótávolságot teljesítő elektromos autógyártást kívánunk megvalósítani, és itt mi is intenzíven tárgyalunk arról, hogy ez a 12 év fejlesztési idő mennyiben változhat éppen, ezért tudjuk, hogy ennek a kihívásnak meg kell felelnünk. A kínai piac természetesen nagyon fontos az autogyártók számára, és ott több nehézség is van, nem csak a kibocsátás. De ha megnézzük a közeljövőben bevezetésre kerülő kibocsátási követelményeket, az sokkal szigorúbb lesz, mint a hagyományos dizelautók esetében. Mik az önök elképzelései Kínával kapcsolatban? Ott is 25% villanyautó lesz, és 75% hagyományos autó, vagy Kínában ez más lesz? 2025-ről beszélünk. a kínai piacon nagyobb arányt fognak képviselni az elektromos járművek az ottani jogszabályok következtében. Úgyhogy itt a belső égésű motoros autók esetében bizonyos import tilalomra vagy korlátozásra is számítunk. És Kínában még egy nagyon fontos szempontot figyelembe kell vennünk, a belsőgésű motorok esetében nagyon nehéz a nyugati forgalmat elérni, éppen ezért helyezzük a hangsúlyt az elektromos járművekre. Mrs. Ernst. Ernst asszony. Ja, irgendwie hört sich das ein bisschen äh, wie eine Verkaufsveranstaltung an. Ez úgy tűnik, mint egy ilyen marketing rendezvény. Én Drezából jövök, és ott a Fétlenberg üzemet bezárták. Nos, ez van. 12 éve. Ön következőt szeretném megkérdezni. A múlttal kapcsolatosan, vagy a jelennel kapcsolatosan, itt nem arról van szó, hogy nem az NOx, hanem a CO2 kibocsátása helyezték a hangsúlyt. És ez nálunk például Németországban különösen fontos szerepet játszik. Itt a fejlesztést az elmúlt évben említette. A fejlesztésben az egyik munkatársat elküldték, ami rendben van, és a FAOV-nél is vizsgálódások folytak, nem tudom, hogy ennek mi az eredménye, tehát hogyan dolgozzák fel ezeket a manipulációkat, illetve az ezzel összefüggő dolgokat, illetve történtek-e ilyen lépések. Én ami a FAUV-t illeti, nem, nyilván nem önökre várom erre vonatkozóan a választ, de azt sem látom, hogy, hogy hogyan, milyen utólagos lépéseket tettek a vizsgálatokat követően. Tehát erről is beszélnünk kellene, hogy az Audi hogyan áll ezekhez a dolgokhoz. A bevezetőmben említettem, hogy három fő irányban dolgozunk. Műszaki megoldások, másodszorban a bizalom visszaszerzése. Mi is meg, tudjuk, meg, meg szeretnénk tudni, hogy mindez hogyan fordulhatott elő. Itt egy megfelelő vizsgálatra adtunk mi is megbízást, de egyelőre ez még nem zárult le az eredmények nyilvánosságra hozataláról kérdezett, az Egyesült Államokban ezek nyilvánosak, és az Egyesült Államok igazságszolgáltatása is rendelkezésre bocsátotta ezeket, tehát az összes részletet meg lehet ismerni. Egy polgárjogi eljárás még folyamatban van az Audinál, és erre a témára egyelőre nem tudunk mit mondani, egyelőre, amíg az eljárás le nem zárul, minket titoktartás kötelez. A második kérdésem pedig, ami a manipulációs eljárásokat illeti a CO2 kibocsátással kapcsolatosan, Plensburgban egy eljárást kezdeményezők is említették, hogy ez, erre manipulációra nem került volna sor, Európában. Tehát nem tudom, hogy a vállalat mennyiben foglalkozott ezekkel a következményekkel. Hogyan látja a jelenlegi helyzetet, ami a nyilvánosságra hozatalt illeti. A CO2 kibocsátás tekintetében itt gondolom a meghatással kapcsolatosan kíváncsi a válaszra a dinamikus váltó program. Ez, ez egy asszisztens funkció, egy segítő funkció a vásárlók számára, amit egyre nem tudunk alkalmazni, mert a mérések nem megbízhatóak a médiában sem jelent meg. Mindig helyesen ez a téma. Még röviden, tehát önök szerint nem helyes, amikor a hamis vagy meghamisított CO2 értékekről beszélünk? Ebben az esetben ezt nem helyes így említeni, ugyanis mi a DSP funkciót egyelőre a vizsgálati szakaszban próbáljuk, és itt hamisításról is szó volt. Elképzelhető, hogy vannak ilyen lassító funkciók a vizsgálati szakaszban, úgyhogy ezt ez, ebben az összefüggésben kell vizsgálni. Ich wollte mal zurückkommen auf die Euro 5 und die Az Euro 5-ösre szeretnék kitérni a VV csoporttal kapcsolatosan. Itt az USA-ban minden próbálkozásokat elvetették, aztán a KVG-nél a vizsgálatokat Európában vizsgáltatták. Olaszországban például a fogyasztó védelmi hatóság vizsgálta, és az értékek nem voltak jobbak. Ez azt jelenti, hogy egy visszavonási akciót kezdtek, egy olyan érték kapcsán, ami problémát jelentett. Ez egy ilyen visszahívási akciónak mi az értelme, amikor az adott értéket nem javították? Ami az usa illeti, január 12-e óta 14 államban hívtunk vissza termékeket a hármas generációban. Európában. Megkezdtük a visszahívásokat. És két probléma merült fel a múltban, amit elhárítottunk. És ez valóban így van, hogy a visszahívást követően a, a teljesítmények jobbak voltak azután. Ami a... Nem, én itt a visszahívási akciót követően jobbak-e az eredményeik. Idén nem válaszolt, és ezért kérdezem még egyszer a kérdést. Ezt a kérdést már megválaszoltuk, az illetékesekkel kell tisztáznunk ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy itt az az izgalmas kérdés, hogy sem az Audi, sem a KBA soha nem tájékoztatta a visszahívási akcióról a bizottságot. Tehát ez, ha ön szerint egy sikeres visszahívási akció volt, akkor miért nem tájékoztatják az európai hatóságokat? Az Euró 6-ra visszatérve, az ábrán itt baloldalt a laboratóriumi értékek láthatók, és amint egy paraméter megváltozik, akkor az a 80%-ot már nem tudják elérni. Ha hideg tesztet vizsgálnak, más az érték. De az új tesztekről nem szól semmit. Az optimalizációt egy mini tesztre szorították, amin átcsúsztak, de a valós körülmények között ez nem érvényesül. Ez az egész teljesen abszurd. És itt azt hiszem, hogy hatástalanítás gyanúja merül fel. A GLC mérésekre szeretnék ismét utalni az Euró 6 kapcsán. Elnézést, hogy félbeszakítom. Itt az egyetlen adat, ami rendül, rendelkezésre áll, ez a korrigált GLC. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy ismét meg kell kérdeznünk, hogy miért változott a TLC, ugyanis erre vonatkozóan eltérő állítások hangzottak el. A GLC ezt mérte hivatalosan júliusban. Az NEDC-nél 10%-kal haladták meg az értéket, és az egyéb paraméterek mentén is túlléptek az értékeken. Tehát ha egy paraméterre kérdezünk rá, akkor már az egész teszt nem megy át. A GLC kapcsán számos mérés történt, Ezeket tudatosan nem említettük. Itt ismét félbeszakítja a képviselő a hozzászólót. Az utolsó ábrán kérem nézzék meg, hogy a városi ciklusban 400-500 g az NOx kibocsátás. És itt egy olyan modellről van szó, amit a jövőben városi forgalomban fognak majd üzemelni, és gondolják meg, hogy hány ember halálát okozzák ezzel. A városokban az NOx kibocsátás alacsonyabb? Ezt miért teszik? Pusztán a költségkimélés miatt? Mint ahogy már említettem, az Audi arra törekszik, hogy mindig a legjobb technológiát alkalmazza. Vier oder 500 Gramm NOx, bezweifeln Sie, dass das die Realität ist. Bezweifeln Sie das? Elnézést, a tolmács nem tudja fordítani az egymás szavába vágó két hozzászólót. Tehát itt az egyik dolog, hogy kivetítve milyen értékeket látunk. A GS eh, mérésekkel kapcsolatosan el akartam mondani, hogy számos eh, független mérés történt, és eh, az Euró 6-os tekintetében a mi vállalatunk a legjobbak közé tartozik. Tehát igencsak élet járunk az emisszió tekintetében. A hollandiai vagy a párizsi mérések, az olaszországi mérések, ezek nem kerültek nyilvánosságra. Az egyetlen egy dol- dolog, amiben a csúcson vannak a KBL. Évi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék feltenni egy kérdést, méghozzá a az EGR rendszerek átalakításáról szeretnék technikai pontosítást kérni. Lehet-e csökkenteni az EGR rendszereknek a hatékonyságát a valódi veszélyek kontextusában, vagyis azoknak a, abban a kontextusban, amelyet már megfogalmaztunk, és ahol is a részecskék a szűrőkbe kerülnek, és nyilván nagyon rossz minőségű lesz ezektől a levegő. Lehet-e ezeket a mm, rendszereket már most átalakítani, vagy esetleg erre várni kell? Generell ist es so, dass általánosságban az AGR értékeket akkor lehet csökkenteni, amikor a teljes motort kell védeni, például a hatástalanítással hatástalanítás ellen. A menet profil, minden menet profilt itt figyelembe kell vennünk az autópályán, a városi vagy rövid távon történő használatot. És egyre több úgymond gyakorlati érték is rendelkezésre áll amire mi reagálunk. Az egyes régiókban az AGR értékek tekintetében. Ezek az értékek a klíma viszonyoktól, illetve a teljesítménytől is függnek. Nyilvánvalóan a vásárlónak választania kell az autók között, és olyan autót fog választani, amely megfelel a sztenderdeknek, vagy legalábbis tájékoztatni kell arról, hogy az autója az nem fog megfelelni a kiszabott határértékeknek. Hát igen, abszurd ez az egész helyzet. Kérdezek inkább mást, a fápokkal kapcsolatban a nitrogén oxidokkal kapcsolatban robbant ki a botrány, de a kis részecskék szintén a probléma sürgős részét képezik. Ki lehet-e mondani azt, hogy az a részecske, amely a fapokban marad, azt lehet-e csökkenteni? Also für den, <clears throat> für den, für den äh, Betrieb des Dieselpartikel... A dízel részecske szűrő működéséhez nagyon fontos, hogy a tárlás is megfelelő hőmérsékletű legyen a megfelelő üzem meghatározásához a keret feltételeket is figyelembe kell venni, ami mellett az adott jármű működik. Ha esetleg tudná részletezni a kérdését egy kicsit. Sí, avevo cambiato argomento. Már itt témát váltottam, és a mostani kérdésem a részecske dimenziójára vonatkozik, amely a fápok átalakítása, ut- átalakítása után nem kerül ki a levegőbe. Itt a kipufogó gázokra gondolok, és ezt szerettem volna megkérdezni, hogy igaz-e, hogy a bent maradt részecskék azok kisebbek, ugyanis hogyha tényleg kisebbek lesznek ezek a részecskék, akkor a szűrők persze nem tudják ezeket a kis részecskéket már mm, kiszűrni, mint a nagyobb részecskék esetében, és éppen ezért ezek a kis részecskék kikerülnek a levegőbe, és így a légutakba is bekerülnek. Erről szerettem volna kikérni a véleményüket. Önök szerint tehát a részecskéknek a mérete csökkene, vagy sem? Ähm, es kommt, kommt sicherlich zu... Igen, átalakul a ö, részecske a szűrőn áthaladva, de miután én nem vagyok vegyész, itt az összetételről nem tudok most sokat mondani, mindesetre a szűrő nagy részt hozzájárult a részecske kibocsátás csökkentéséhez. If necessary, you can have some extra written... Ha szükséges, akkor a nagyon technikai részletekkel kapcsolatban lehet még írásos kérdések itt is feltenni. Most a második forduló következik, három percig lehet hozzászólni. Tehát Schulz úr két, kétszer ennyi időt kap. itt most dupla lehetőségem, kettős lehetőségem van. Én is üdvözlöm Önöket, habár nem igazán értem ezt a megbeszélést. Itt ugyanis olyasmiről kellett volna szót amit a jelentésbe is be tudunk építeni. a meghallgatások célja, hogy az otani megállapodások bekerüljenek a jelentésbe, erre most már nincs lehetőség. Itt a képviselők azonban a kérdéseket feltehették. Ugyan fontos kérdések elhangzottak. A kérdésem gyakorlati jellegű azon járművek esetében, amelyek SCR-rel vannak felszerelve, ez az Air Blue közkeletű megnevezésű berendezés. Nagyon gyakran ezt az Air Blue-t, ez a maga, saját tapasztalatom újra kell töltenem, itt eh, nem tudom, hogy egy nagyobb tartályra gondoltak-e. Az Audi esetében ezek a tartályok meglehetősen kicsik. Miért van ez így? A vásárló, mondjuk jó magam, meglehetősen bosszankodik, hogyha gyakran kell eh, feltöltenie ezt a tartályt és az infrastruktúra sem áll rendelkezésre. Nem minden benzinkútnál lehet ezt újra tölteni. És már a múltban is elhangzott, hogy nem lehet túl nagy tartályt beépíteni, Ezt az Air Blue, t ugyanis nem kell feltétlenül mindig használni. Nem tudom, hogy ezt helyesen látom-e. Also zu den, zu den, um, Ami az Air blue t illeti, itt nyilván attól is függ, hogy mennyi podgyászt visz magával az utas. Tehát ez egy podgyászal, súlyjal összefüggő probléma. Tehát azt kell figyelembe venni, hogy ebben a tartályban milyen mennyiséget lehet feltölteni. Most ez 24 liter legyen, ez gyakorlatilag kivitelezhető. De itt a szabályozókról is szó van. Az Apple infrastruktúrát mi arra számítottunk, hogy gyorsabban kiépítik. Itt attól függ, hogy mi az átfolyása ennek a tartálynak. Tehát mi arra számítottunk, hogy az üzem anyagtöltő állomások jobban ki tudják szolgálni ezt az igényt is. Egy műszaki kiegyez, kiegészítés a teherautók esetében is már szóba került ez a kérdés. Aber in der Vergangenheit, und Sie haben ja gesagt, so ein Auto wird viele Jahre entwickelt, ich komme selbst auch... Én a beszállító iparból érkezem, és tudom, hogy néhány évvel ezelőtt már voltak ilyen fejlesztések, önök négy vagy öt-hat évvel ezelőtt nem gondoltak arra, hogy megfelelő méretű tartályokat fejlesztenek ki, 12 literes vagy 20 literes tartályokat. De ha a tulajdonosnak tízezer kilométerenként kell újra tölteni ezt, ez nem feltétlenül felhasználó barát. A bevezetőjében említette, hogy támogatják azt is, hogy az benzinkutaknál az elektromos autók töltésére is lehetőséget kell teremteni. Ezt nem tudom, hogy az összes többi gyártónak is szempontja. Önök itt jobb infrastruktúrát szeretnének látni, ezt saját maguk kívánják biztosítani, vagy valamilyen együttműködésben? Egyelőre nem tudom megmondani, hogy ezzel a témával hogyan fogunk majd foglalkozni, de a mi vállalatunk komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a benzinkutaknál is megfelelő infrastruktúrát építsünk ki. Ez egy gazdasági kérdés is. Nem biztos, hogy könnyen tudunk ehhez partnert találni. Minden esetre egy felhasználó barát megoldást kell találni. Gondolom senkit nem zavar, hogyha a benzinkútnál valaki ezt az AdBlue-t is be tudja tölteni. Oui, um... Monifa asszony, szintén két percben. Az... Bonifa, sorry. Après. Okay. Can I? Akkor most jöhetek én? Az előző válaszában ön azt mondta, hogy 12 évbe telik, mire sikerül betartani a követelményeket. Az én kérdésem ehhez kapcsolódik. Önök tudják, hogy különösen a kibocsátások kapcsán a normák nagyon lassan változnak, nagyon hosszú idő kell az elfogadásához. Az Európai Unió szintjén valós körülmények között tesztelés zajlik, és ez is nagyon sokáig tart. A könnyű járműveknél már van egy munkacsoport, amelyik ezekkel a valós tesztekkel foglalkozik. Ich habe keine Information darüber, ob Audi vertreten war. Nincs információm arról, hogy az Audi részt vett-e ebben a munkában. Azt gondolom, hogy az valószínűleg a Volkswagen lehetett. Azt gondolom, hogy valaki a Volkswagen-től biztos, hogy benne volt ebben a munkában. Le groupe Volkswagen dans sa globalité et pas... A kérdés nem az Audira irányul, hanem általánosabb értelemben, de ebben a munkában megjelent az a várakozás az autogyártók részéről, hogy közelebb legyenek a szabályokhoz. A követelményeket ugyanis az autogyártókra szabják, inkább rájuk figyelnek, mint a polgárokra. Önök nem voltak benne ebben a munkacsoportban, ez nem az önök feladata volt, de én ott voltam, és ezért és nem vagyok elégedett az önök válaszával. 12 évre van szükség, tehát ezt nem lehet jobban felgyorsítani. Ez azt jelenti, hogy azok a szabványok, amik már most érvényben vannak, és ezeknek, ezek hatályba lépnek, önök pedig most azt állítják, hogy nem fogják tudni ezeket betartani. Ez azt jelenti, hogy nekünk a jogszabályalkotóként határozottabbnak kell lennünk, mert Amerikában például önöknek nincs lehetőségük arra, hogy ilyen szabadon kezeljék a törvényeket. Ich habe erwähnt, äh, dass mit Sicherheit die Kollegen aus dem Konzern mit. Én már elmondtam azt, hogy a cégünktől egyes kollégák biztosan részt vettek ebben a munkában. Egyértelműen el kell különíteni, hogy kinek mi a feladata. És ha valaki a Volkswagen-től részt vett ebben, akkor ez az ő feladata lesz, ő a teljes vállalkozást képviseli ott. Schulz úr. Okay, um, ich möchte nochmal auf das Thema Typenzulassung zu sprechen kommen. Akkor a típus jóváhagyásra térjünk egy kicsit vissza, hogyha lehet. A hetes kérdésben már adott egy választ erre. És azt mondták, hogy a típusjóvágyásnak a nagy részét Luxemburgban végzik, és más országokból is volt típus jóváhagyású hatóságok, de szerintem Luxemburgból kérdezte meg, veleti, kérdezte meg valaki, és én is megkérdezem, hogy miért jártak el így. És miért vannak Luxemburgban jelen? Talán tudják, hogy Luxemburgban végezzük a kibocsátási mm, teszteket. Minden a technikai szolgáltatásoknak az elérhetőségétől függ már, ami Európát illeti. Ezért végezzük Luxemburgban ezeket a teszteket, és ezért végeztük már ott ezeket a teszteket évekkel ezelőtt is. Ez azt jelenti, hogy nincs, ne, nem akarják ezt, egy, ezt a felállást egyáltalán megváltoztatni, ugye? Tehát itt kívánnak maradni. Tehát Luxemburgban akarnak maradni, és a luxemburgi hatóságok a jövőben is fontosak lesznek az önök számára, mert ami a típus jóváhagyást illeti. Senki nem akar más hatóságot választani, különösen dolgozhatnánk más hatóságokkal, de soha nem volt semmiféle technikai vagy minőségi különbség köztük, egészen egyszerűen történelmileg így alakult, történelmileg Luxemburgban kezdtük el ezt az együttműködést. Ahogyan önök is tudják, a technikai szolgáltatások mind ugyanolyan standardeknek vannak alávetve, ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Akkor erre a kérdésemre tehát válasz érkezett. Most pedig López asszony. Hablaré en, en español. Spanyolul fogok beszélni. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a vendégeinknek is, hogy eljöttek. Az Audival zárjuk le a meghallgatások sorát, és ez egy következő botrány kezdete lehet. A kaliforniai és egyáltalán az amerikai hatóságok Tavaly év végén fették fel, hogy a széndiokszid kibocsátásban súlyos szabálytalanságok mutatkoztak. A becslés szerint az Egyesült Államokban is előfordult hasonló vizsgálat, és szeretném tudni, hogy miért gondolják azt, hogy az európai hatóságok még nem nyomoztak ezeknek a szabálytalanságoknak az ügyében. Mi a közös érdeke ezeknek a nagyvállalatoknak és az Európai Bizottságnak? Also zu den, ich, wir haben es eingangs erwähnt, ich kann mich da leider nur noch mal wiederholen zu den. Ähm Csak arra tudnék visszautalni, amit már az ülés legelején is elmondtam nincs engedélyezve számunkra, hogy bármilyen nyilatkozatot tegyünk ezzel kapcsolatban, ami a német hatóságokat illeti, velük kapcsolatban vagyunk. És jelenleg is tisztázzuk a kérdéseket a német hatóságokkal. Rendben, ezt már hallottuk, ez ismétlődik. Azok az emberek, akik eljöttek hozzánk, gyakran mondják, hogy nem tudják kiadni nekünk az információt emiatt. Másrésztről viszont azt szeretném tudni, hogy a Volkswagen csoport más márkáihoz hasonlóan önök is kihasználták-e arra a botrányt, hogy a dolgozókkal elfogadtassák az ástruktúrálásokat. És ilyenkor lehet az elektromos autókat okolni az átszervezésekkel és 2025-re vetítve szeretném tudni, hogy az elveszett munkahelyeket és munkakörülményeket vissza fogják-e hozni. Vagy csak a vezetők javadalmazása fog nőni a munkavállalók kárára? Also ich, ich ähm, möchte hier als, als Audi antworten und ähm Sie haben recht, wir... Úgy szeretnék válaszolni, mint az Audi. Igaza van, ugyanis valóban nagy változásokat élünk most. Különösen a technológiai változásokra gondolok. A motorban végbe menő változásokra. A következő években tényleg nagy változásoknak vagyunk kitéve, és eh, a Saudi úgy döntött, hogy ezen az úton kész végig menni. Vannak jó példáink, például gyártók és motorfejlesztők től mm, ből kialakítottunk egy autóakadémiát, egy motorakadémiát, ahol is tanítjuk a munkatársainkat, képezzük őket, és az újfajta elektromobilitást, mobilitás által megkívánt készségeket tanítjuk nekik. Tehát a képzés már folyik, és szeretnénk, hogyha a munkavállalóink száma stabil maradhatna, nem csökkenne, és új mm, szakértőkkel is dolgozunk együtt. Én is szeretnék Hoppan úrnak a válaszához még hozzászólni, amikor a bevezetésben azt mondtuk, hogy a megfelelőségi eljárásainkat megerősítettük, az azt jelenti, hogy a transzparenciát a munkavállalóink számára is nagyobbá tettük, vagyis a többfajta értékelésű rendszert alkalmazzuk. Ez egy olyan eljárás, amelyben a munkavállalók egyértelműen elmondhatják a nézőpontjaikat, és így a munkavállalóiknak joguk van arra, hogyha úgy látják, hogy valami nem jó irányba halad, akkor ezt jelezhetik tehát a üzleti kultúránkat erősítjük. Van még egy kérdésem. Azt remélem, hogy a tervben lesznek majd további munkahelyek az elvesztettek helyett, de van egy másik kérdésem. A valós körülmények között történő tesztelés most lazább, mint a dieselgét előtt. milyen intézkedéseket kell tenni ahhoz, hogy a nitrogénoxid kibocsátás valóban a bejelentett értékek alatt legyen. Több ezer európainak az egészségéről van szó. Können Sie vielleicht die Frage noch etwas präzisieren? Geht es darum? Egy kicsit precízebben is megfogalmazhatta volna ezt a kérdést. Itt most az Euró 6-os jogszabályokról beszél, vagy a beruházásokról, amelyekre szükség van. Mi úgy gondoljuk, hogy eleget ruháztunk be ebbe a témakörbe, fejlesztjük az Euró 6-os motortechnológiát. Lehet, hogy Hoffman úr még valami mást is tud mondani, de mi nagyon sokat tettünk annak biztosítására, hogy az autóink optimális berendezésekkel legyenek felszerelve. Nem arról van szó, hogy másfél év után csak ki lehet dobni az egész technológiát az ablakon. Tovább kell ezt fejleszteni. Minden egyes motorral egy új generációs technológiát fejlesztünk ki, akár robbanómotorról van szó, akár másfajtáról. És minden alkalommal a szerviztechnológiát is ki kell alakítani, hogy meg is lehessen javítani ezeket a motorokat. Ez egy hatalmas kihívás számunkra. De itt nem csak beruházásokról van szó, hanem arról is, hogy nagyon sok időre van szükség ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a technológia kellő fejlettségét, és azt, hogy ez az ügyfelek számára is megvalósítható legyen, és hogy prémium terméket tudjunk nekik kínálni. Itt nem csak a beruházásról van szó, hanem az időkeretekről is. Egy konkrét kihívásról is szó van ezen kívül, és a fizika és a kémia is közbeszól, nem tudjuk megváltoztatni a fizika törvényeit, noha tudjuk optimalizálni azoknak a hatását. Megtesszük, amit csak tőlünk telik, hogy a lehető legjobb motorjaink legyenek. Ja, was Sie sicher wissen, ist, äh, dass in diesem Ausschuss ein Thema sich durch viele Anhörungen... Bizonyára tudják, hogy több meghallgatás során ebben a bizottságban szó volt arról, hogy a az emisszió ellenőrzési ö, ellenőrzéseket a vonatkozó jogszabályok lefedik-e vagy sem, és az Audi egy megállapodást kötött a képjárműgyártók szövetségével, miszerint 70 százalék alatt az Euro 6 esetében tehát 70 ra kell csökkenteni a kibocsátást, és az Audi kijelentette, hogy ez érintett modelleknél egy szoftver aktualizálást fog végrehajtani az ellenőrzések tekintetében. Nem tudom, hogy ez így van-e. A kipufogógáz kibocsátás ellenőrzése esetében erre szükség van-e, ennek módosítására, és tudomásul veszik el, hogy az eddig alkalmazott szoftverek a jogszabályoknak nem felelnek meg. A motorok továbbfejlesztése kapcsán két dolog említendő. Egyrészt a hatótávolság növelése, én nem a továbbfejlesztésről kérdeztem, hanem arról, hogy mit jelent az, hogy egy egyszerűbb szoftver update-tel az úgynevezett terminal window-t módosítják-e. Mit jelent ez a törvény értelmezése szempontjából? Hát amit software update-nek nevez, itt nem csak arról van szó, hogy néhány számot megváltoztatunk, és akkor most 15 vagy 17 fokról van szó. Tehát először is gyakorlati eredményeket gyűjtöttünk a Értek, ön az AGR-t említette, itt az alacsonyabb hőmérsékletekre is ki lehetne terjeszteni. Tehát ez nem csak egy egyszerű módosítás, hanem nem mögött igen részletes kutatási, fejlesztési munka is meghúzódik. Ezt most nem értettem. Korábban is volt komoly fejlesztési munka, Nyilván nem olyan szoftverről beszélünk, ami mögött nem volt fejlesztési munka. Itt a motorvédelme szempontjából volt ez fontos, vagy az értékek befolyásolása miatt. Ha az AGR értékeket nézzük, akkor itt a gyártási, a motor védelme volt a szempont, a motorokat továbbfejlesztjük, és ez a fejlesztési munka majd beépül a szoftver aktualizálásba is. Az AGR értékek kiterjeszthetők lennének alacsonyabb mérsékletekre is. Tehát ebbe az irányba haladunk. Én nem azt hiszem, hogy értjük egymást, én ezt változatlanul úgy értelmezem, hogy ön beismeri, miszerint nem a motort kellett védeni, hanem a szoftver módosul. Ma délelőtt folytattam egy háttér megbeszélgetést a megfelelési tényezők, ami a jövőt illeti, tehát ezen tényezők tekintetében 2021 után még mindig piacra kerülnek olyan modellek, amelyek a jelenlegi vagy a korábbi határértékeket meghaladják. Hány modellről, vagy hány járműről beszélünk az Audi esetében? Ugyanis az a benyomásom, hogy 2021 után még mindig lesznek ilyen járművek. Ez nyilván nagyon fontos a levegő minőség, a városok levegő minősége szempontjából. Természetesen mi arra törekszünk, hogy a legújabb technológiákkal lépjünk a piacra 2021 után, és én szeretnék arra válaszolni, hogy a mérési technológia, a PEMS technológia, az ERD mérések, vagy a megfelelési tényezők tekintetében lényegesen csökkentek az értékek, és a 0,8 szorzóval számolunk, itt, ha az 14 százalékos szorzóról is beszélhetünk, de ez nyilván a meghajtással is összefügg. Itt olyan tényezőket kell meghatározni, amelyek, illetve kerülnek meghatározása amihez képest a technológiát fejleszteni kell. Ami a mérési technológiát illeti, itt az egyes értékeket mindig a környezeti feltételek tükrében kell értékelni, és ez esetenként eltérés jelent a normáktól, a szabványoktól. Minden esetre minél előbb teljesíteni kívánjuk ezeket a tényezőket, ez számukra is fontos. Okay, thank you very much. Um. Nagyon szépen köszönjük. Elnézést, egy kicsit összezavar engem a köhögésem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Nem gondolom, hogy mindenki elégedett lenne, ez soha nincs így. De szeretnék egy megjegyzést tenni Schulz úr hozzászólására reagálva, de mások is említették. Tehát ennek az időzítésnek ennek az ülésnek az időzítése nem ideális, mert már be kellett adni a módosítókat. Sajnos csak ez az üres időpontunk volt. De a kompromisszumos módosítókba a mai ülés következtetéseit is bele lehet majd írni. Tehát nem volt egyáltalán haszontalan ez az ülés, teljesen megvan a lehetőségünk arra, hogy a kompromisszumunkban még beleírjuk azt, amit ma itt hallottunk. Nagyon sok munka áll még előttünk, köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek, és megválaszolták a kérdéseinket. Egyes képviselők még lehet, hogy élni fognak technikai jellegű írásos kérdésekkel, például Évi asszony egészen biztosan. Ezeket el fogjuk küldeni önöknek. Kitűztünk már határidőt? That is the 20... Január 27-éig, ez tehát az utolsó kérdések határideje. Szeretnének még önök is valamit mondani? Wir wollten uns einfach nur bedanken. Csak szereti, köszönetet szeretnénk mondani, hogy itt együttesen a kollégámmal kifejthettük az álláspontokat, illetve tőlünk telhető legjobban válaszolni próbáltunk a kérdéseikre, és köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. A következő ülésünk február 9-én lesz. Biankovska asszony itt lesz velünk, és vele fogunk eszmét cserélni, és a benyújtott módosítókról is akkor fogunk beszélni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy